Kedves kollégák, javaslom, hogy folytassuk munkánkat. Gyorsabban haladtunk, mint tegnap délután gondoltuk volna, úgyhogy már csak három napi rendi pont maradt ma délutánra. Megpróbálunk elég gyorsan haladni, hogy a lehető leghamarabb mindenki hazamehessen. Természetesen érdemben tárgyalva a fennmaradó témákat. Tehát három pont van. Először is Alfonszi kollega csatlakozott hozzánk, és a zöldfoki szigeteki halászati megállapodásról fogunk beszélni. Ezután meghallgatjuk a szerb kormány miniszterelnök helyettesét, ezt követően pedig szavazunk a globalizációs kiigazítási alap igénybevételéről, Barbara Matéra jelentéséről. Azt javaslom, hogy Alfonzi úrral kezdjük. Elvileg a szerb miniszterelnök helyettes 15 óra 45-kor érkezik, hogyha még nincs itt 3.44-kor, akkor javaslom, hogy szavazzunk, persze ellenőrizni fogjuk, hogy megvan-e a határozatképesség. képesség egyes kollégák ragaszkodnak hozzá, hogy itt legyenek a szavazáson, de másik szakbizottságban vannak délután. Hát én vállalom ennek az ódiumát, úgy gondolom, hogy nincsen nagy politikai nézeteltérés a frakciók között ebben a témában, és amennyiben a szerb miniszterelnök megérkezik időben, akkor a szavazás előtt hallgatjuk meg, ha nem, akkor először szavazunk, és ezzel időt nyerünk. François Alfonzi úr nagy érdeklődéssel hallgatjuk az ötfoki szigeteki halászati kapcsolatokat előadó. Köszönöm szépen, elnök úr. Tehát egy olyan jelentésről van szó, ami az ötfoki szigetek kötendő megállapodásra vonatkozik. A Lisszaboni szerződés alapján elutasítjuk vagy jóvá hagyhatjuk az ötödik ilyen Salamon-szigetek, Szesely-szigetek, Szantamai Principe, stb. Kis pénzügyi kihatású megállapodásokról van tehát szó, ez az ötödik ilyen halászati megállapodás, 0,5 millió eurónál kevesebb évente 1 millió 500 ezer forintos előirányzatról van szó. Csak szeptember 1-én lép hatályba. Eddig nagyon későn kaptuk össze mindig magunkat, most azonban nem szorít ennyire a határidő. Nem igazán van mondani valóm érdemben támogassuk ezt a megállapodás tervezetet, illetve általában a halászati megállapodásokról mondanám, hogy Mauritánia következik, ott több 10 millió euró a tét, arra figyeljünk oda. A korábbi üléseken megállapodtunk, hogy a szakbizottságunk szeretne közös reflexiót folytatni a e, halászati szakbizottsággal a harmadik államokkal kötött ilyen halászati megállapodások témájában. Köszönöm. Elnök, remek, köszönöm szépen, kedves kollega. E, kérje bárki a szót. Grönyé asszony, tessék. Én csak támogatnám Alfonzi úr kérését. Többször is beszéltünk arról, hogy a Költségvetés és Arrászati Szakbizottság együttesülést tarthatna, elnök úr esetleg gondoskodhatna arról, hogy minél hamarabb megvalósuljon ez. Tehát nem ismerjük a mandátumokat, nem ismerjük a, az érdemben illetékes bizottság munkáját. Szerintem fontos lenne egy ilyen együttesülést tartani, és támogatom Alfonzi úr kérését e tekintetben. Köszönöm szépen, remek. Úgy gondolom, hogy fontos témáról van szó, hiszen a megállapodásokon belül segít is biztosítunk. Ez fontos a kedvezményezett országoknak és régióknak. Nem tudom, hogy a DEVI szakbizottság adott-e véleményt erről a jelentésről, de elképzelhető, hogy érdekli őket. Mint elmondtuk, és most ezt meg is kell tennünk, együttesülést kell a Költségvetési és a Halászati Bizottság között esetleg a Fejlesztési Bizottság bevonásával szervezni. Düra asszony, köszönöm. Nem tudom, hogy a Devi Bizottság érdekelte, mert a zöldfokos szigetek már a az átmeneti országokat képezi, az együttműködés utáni fázisról van szó. Szerintem a Devi Bizottság, mivel ez már az együttműködésnek nem tárgy ez az ország, szerintem nem lesz érdekelt, legalábbis ezen ország esetében, de egyébként a kollégák kéréséhez csatlakozom. Remek, akkor az a FED bizottságot értesítjük, de hogyha ez a stratégiai munkaülés létrejön, akkor annak az lesz a célja, hogy az összes halászati megállapodást megvizsgáljuk. Zöld foki szigetek már átmeneti országá lépett elő ennek a megállapodásnak köszönhetően. Alfonzini úr, az előadónk az izlandi delegációnak tagja volt, akkor, amikor a halászati kérdésekről volt szó? Mert volt egy izlandi delegáció, Görenfer elnökölt, a két jelen van, és írásos beszámolót készítettek, az összes képviselő ezt elfogadta, egyhangulag az összes frakció jelen volt, és az előadónk ezt össze foglalta tegnap, és ebben a Görenfed által ismertetett beszámolóban az volt számomra a meglepő, hogy az izlandi halászati politika minősége milyen nagy hatása volt az előadónkra. Az izlandiak, vagyis a delegáció vezetőre, már előzetes tárgyalást folytattak az izlandiak, az EU való csatlakozás egyében nem kérnek a halászati politikán belül támogatást, és úgy vélik, hogy sikerült nekik, úgy vélik, hogy a gazdasági irányításuk alá vont térségben olyan politikát folytatnak, hogy a halászati erőforrásokat meglepően remekül kezelik, és az izlandi halászok nagyon elégedettek, ezért nevettek. Úgyhogy a delegáció vezető ezt elmondta. A lényeg az, hogy ha megengedik, akkor Alfonzi úrnak ezt jelezném, hiszen lehet, hogy az együttműködési megállapodásoktól függetlenül talán le kellene vonni tanulságokat abból, hogy a halászati politika terén mi zajlik az EU-n kívül. Hogyha nincs más megjegyzés, akkor azt javaslom önöknek, hogy ami ezt a jelentést illeti, két hetünk van, Alfonzi úr jelentéséhez módosító indítványokat lehet leadni két héten belül, és a 12-13-i júliusi ülésünkön tudnánk ezt elfogadni. Egyébként az illetékes bizottság, a halászati bizottság, és ők 31-én, augusztus 31-én fognak összeülni ettárban, és a szeptemberi második plenáris elé kerül ez az anyag. Köszönöm, most pedig szavazhatunk. Először a prezentáció, majd pedig a szavazás. Barbara Matera jelentéséről van szó. Az európai globalizációs alap, alkalmazkodási alap igénybevétele, mégpedig ez a 18-as napi rendi pontunk, és a 19-es. Két két különböző téma két különböző probléma esetében. Mind a kettő Dániát érinti. Egyrészt az Odenzészi acél hajó üzem, a másik pedig Dánia Entreprise vagy Enterprise LM Glassfiber, tehát a Glassfiber, LM Glassfiber cég. Az előadónk bemutatja nekünk ezt a két dossziét, mielőtt még szavaznánk. Matera asszony, köszönöm. A múlt héten már prezentáltam az elmúlt bizottsági ülésünkön ezt az anyagot. Ma szavazásra koncentrálhatunk, de megragadom az alkalmat, és egyszerűen elmondom, hogy több módosító indítvány érkezett hozzám főként a hajó üzemmel kapcsolatosan. Itt arról van szó, hogy pénzalapok mozgósítását kéri Dánia. Az egyik hajógyár különösen vitát váltott ki. Nem arról van szó, hogy szerkezet átalakításra lenne szükség a vállalat esetében. Nem, itt arról van szó, hogy a szakmai újra beilleszkedés segítsük azon munkavállalók esetében, akiket elbocsátottak. A megfelelő képzést kell biztosítani számukra. Az elbocsátott munkavállalók így újra képezhetik magukat szakmai szempontból. Másként szólva, ezt ad personam pénzalapnak nevezhetünk, hiszen az a célja, hogy segítse a munkavállalókat, nem pedig a vállalatot. A múltban voltak kételyek, és ami a következő pénzalap módosítás, eh, mozgósítást illeti, részben el kell majd magyarázni, hogy egy-egy vállalat hogyan használja fel a pénzalapokat, és minél fogva van joga arra, hogy ezt a pénzalapot mozgósítsuk. Ami itt számít, ez az átláthatóság, az, hogy tisztán lássuk ezeket a lépéseket, amelyeket teszünk. Úgyhogy, kedves kollégák, ez volt a plusz, a kiegészítés. Ami a többi illeti, a részleteket, elnök úr, a múlt költségvetési bizottságon megadtam. Köszönöm. Ez minden. Remek. Köszönöm szépen. Matera asszony, azóta, mint hallottam, más dosszékat is kaptunk. Szeretném kérdezni, hogy ezekbe már belepillantott? Nem, még nem. Mint hogy kevés volt az időnk, értem. Természetesen nem kérhetünk kommentárt arról, amit még ő nem olvasott el. Remek. Akkor most azt javaslom, hogy szavazzunk. Szavazni fogunk. Tudni kell, hogy a Foglalkoztatási Bizottság párhuzamosan a véleményét megszavazza, de tudjuk, hogy nincsenek nagy politikai nézetkülönbségek e tárgyban. Így azt javaslom, ne vesztegessük az időnket, és a szerb miniszterelnökre várva, egyébként hallottam, hogy leszállt a repülőgépe, és most éppen útban van a parlamenthez, néhány percen belül megérkezik. Kérem, hogy a szavazólistát vegyék kezükbe. A, az Odense Steel hajógyárral kezdjük a szavazást. Négyes módosítás Hartung úr részéről. Az előadó ellenzéki van mellette, négy ellene, több mint négy tartózkodás, nincs tartózkodás elutasítva. Ötös módosítás Bácsitis úr részéről, mellette van az előadó, ki, ki van mellette? Köszönöm, ellene. Egy, tartózkodás, egy, elfogadva. Hatos, Sartong úr, törlés a kettes bekezés esetében az előadó ellenzi, ki van mellette? Négy ellene, több mint négy tartózkodás, nincs tartózkodás, elutasítva. Hetes módosítás hartongó részéről blokkban szavazást javasol a hetesről és a tízesről. Hetes, tízes Hartong úr mellette az előadó ellene van mellette, négy ellene, több mint négy tartózkodás, ugyanaz az egyensúly. Ezt a két módosítót, amelyek koherensek, elutasítottuk hatongúr, nyolcas módosítás, négyes bekezdés törlése, az előadó ellene van mellette. Négy ellene. Köszönöm, tartózkodás elutasítva ugyanaz a többség alakult ki. Kilences, Hartung úr mellette, ellene, köszönöm, tartózkodás, ugyanaz a többség elutasítva, egyes es Hartung úr mellette, ellene, köszönöm, tartózkodás, ugyanaz az eredmény elutasítva kettes, Sártong úr új kezdést szeretne, előadó ellene van mellette, ellene, ugyanazok, tartózkodás, hasonló eredmény, elutasítva. Utolsó hartunk módosítás, hármas, Bocsánat, ez okafogyott, de azért megszavazhatjuk, ki van mellette, az előadó ellene van. Ellene. Tartózkodás. Negatív a szavazás. Az így módosított szöveg szavazása mellette. Én is. Mellette vagyok, mondja az elnök úr. 19 ellen, nem, bocsánat, 20 Gariga úrral együtt, aki igen diszkrét, ellene 4 tartózkodás, nincs tartózkodás. Így az Odenzé hajógyárról szóló jelentést 20 mellette 4 ellene tartózkodás nélkül elfogadtuk. Most a következő a Weber cég Glass Fiber, nem tudom, hogy ejtik, angolul, vagy dánul, vagy franciául, hogy kell ejteni. Itt Bácsitis úrnak van egy módosítása, az előadó támogatja egyes módosítás mellette. Köszönöm ellene. Egy van, egy ellene. Tartózkodás. Egy tartózkodás elfogadva. Most megszavazzuk, vagy szavazunk az egész jelentésről mellette. Huszonegy mellette a koordinátorok, néppárti koordinátorok elnöke igen diszkrét, mert egy női jelenlét leköti. Ellene három tartózkodás, négy tartózkodás nincs. 21 mellette, négy ellene, és nem volt tartózkodás. Remek. Akkor most pedig rátérhetünk egy másik szavazásra, ezen eh, akciók finanszírozása két eh, átcsoportosítást eh, igényel ez ahhoz, hogy finanszírozni tudjuk mindezt, ezt a segét. Szidonia az előadónk, tehát a DEC átcsoportosítás DEC 5, DEC 10, mit is jelent ez, kérdezi az elnök úr, vagy DEC előadó, igen, azt javaslom, hogy ezt szavazzuk meg, és azt javasoljuk, hogy ezt az ötöst és a tízest együtt szavazzuk meg. Mellette a két átcsoportosítás, ötös, tízes, dek ötös, tízes mellette. Kérem, hogy hagyják a kezüket fölemelve, akik mellette vannak ebben a stádiumban. ellene, kérem, hogy emeljék fel a kezüket, kettő, tartózkodás, nincs tartózkodás. Így a két átcsoportosítást megszavaztuk, kettő ellenszavazat, és nem volt tartózkodás. Köszönöm. Akkor most kimerítettük a rendet, és bármely percben megérkezhet a szerb miniszterelnök helyettes. Így azt javaslom, hogy függesszük föl néhány percre az ülésünket. Kérem, hogy maradjanak a teremben, udvariassági gesztusként a miniszterelnök helyettes bármelyik percben megérkezhet. Egy órán keresztül tárgyalunk vele, azután önök szabadok, a tolmácsokat is kérem, hogy maradjanak néhány perc felfüggesztés. Bien, mes chers collègues, je vous Kedves kollégák, azt javaslom, hogy folytassuk a munkánkat. Euh, je voudrais euh, souhaiter la bienvenue à monsieur le vice Szeretném üdvözölni Szerbia miniszterelnök helyettesét. Köszönöm, hogy elfogadta azt, hogy a költségvetési, üli, költségvetési bizottság elé jöjj, hoz eljöjjön, és ez plenáris ülés. Egyébként, mivel a szavazásunkat gyorsabban befejeztük, mint gondoltuk volna, így időt nyerhetünk, és most alkalmunk van arra, hogy a miniszterelnök helyettes urral véleménycserét folytassunk. Miniszterelnök helyettes úr, ön előtt most itt megjelentek az Európai Parlament összes frakciójának képviselői. A Költségvetési Bizottság szerepe az, hogy minden új kiadást ellenezzem, és úgy szavazzon, hogy a pénzügyi eszközeket, amelyek az EU-ban nagyon korlátozottak, az azonnal látható szakpolitikákra összpontosítsa, olyan szakpolitikákra, amelyek a az EU állampolgárok számára azonnal láthatóak. Teljesen nyitottak vagyunk az EU külpolitikáját illetően, az EU kívüli politikát illetően, a szomszédság politika és egyebek területén, és mindenek előtt a bővítési politika előtt igen figyelmesen követtük a szerbiai eseményeket. Azt hiszem, hogy az összes kolléga nevében szólhatok, amikor azt mondom, hogy a legutóbbi fejleményeket nagyra értékeltük, különösen azokat a figyelemre méltó erőfeszítéseket, amelyeket Szerbia tett azért, hogy a Nemzetközi Büntető Bírósággal együttműködjön, volt Jugoszlávia ügyében. Ez természetesen megkönnyíti a tárgyalásokat Szerbia és az EU között. Azokat a tárgyalásokat, amelyeknek fő lépéseire emlékeztetek. Szerbia hivatalos jelöltségét beadta 2009. decemberében. Ez szerencsés egybeesés, mert akkor lépett életbe a Lisszaboni szerződés. Az időleges megállapodás 2010. februárjában lépett életbe. Azóta Szerbia arra törekszik, hogy a stabilizációs és társulási megállapodást alkalmazza. A megállapodás ratifikálásának eljárását 2010. júniusában indítottuk el. Itt tartunk most. A parlamenten belül több bizottság illetékes arra, hogy kövesse a Szerbiával való csatlakozási tárgyalásokat. A megfelelő pillanatban a Költségvetési Bizottságnak majd véleményt kell adnia erről, és pénzügyi eszközöket kell javasolni a parlamentnek arra vonatkozóan, hogy folytassuk, és majd lezárjuk a tárgyalásokat Szerbiával. Éppen ezért fontos számunkra ez a találkozó, megfelelő pillanatban kerül rá sor, nagy örömmel fogadjuk Önt itt, miniszterelnök helyettes úr. Tudjuk, hogy Önnek mind szakmai, mind politikai szempontból igen nagy a tapasztalata, Szerbián túlmutat, már európainak mondható, és külön érdeklődéssel hallgatjuk Önt. Köszönöm szépen, elnök úr. Először franciáról fogok beszélni, aztán áttérek majd az angolra, ha megengedik. Elég sok időt töltöttem Franciaországban. Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani ezért a meghívásért, mert úgy gondolom, hogy nem szokás az Európai Unión kívül érkező kormány tagja számára, hogy egy szakbizottságban felszólaljon. Általában a külügyi szakbizottságban szoktunk ugye felszólalni, nem ilyen szakmai kérdésekkel foglalkozó bizottságban, mint az önöké. Őszintén meg is mondom, hogy miért jöttem először is beszámolni szeretnék a jelenlegi pénzügyi időszakban elvégzett munkáról. Az Európai Parlamentnek joga van tudni, hogy mire használták fel a pénzeket, hogy jól használták-e fel, és hogy van-e hatásuk. A másik célja pedig a jövetelemnek a, az előadásom címéből is kiderül, amit szeretnék önöknek tartani. Fontos időszakot élünk, mi nyomon követtük ennek a szakbizottságnak a munkáját, illetve a, a SURE bizottság munkáját, amely ugye kifejezetten azzal foglalkozik, hogy az új költségvetési időszakban hogyan kaphatna Európa nagyobb súlyt. Számunkra fontos, ezúttal nem csak Szerbia nevében, hanem az összes nyugat-balkáni ország nevében beszélek. Kilenc hónapja kapcsolatban állunk. Belgrádban közös álláspontot írtunk alá, az Európai Bizottság kérte ezt, arról, hogy mi hogyan látjuk az Európai Unió 2013 utáni pénzügyi időszakának alakulását Három dokumentum szerepel az anyagok között, egyrészt az előadásanyag, másrészt egy position paper, amit a biztosokhoz intéztünk, a harmadik pedig a holnap általam a külügyi szakbizottságban tartandó előadásanyaga. anyaga a Nemzetközi Büntetőbírósággal való együttműködésről fog beszámolni, hogy az elnök úr is említette, illetve ö, szeretnénk a jövő éve megkezdeni a csatlakozási tárgyalásokat. Most pedig szeretném angolul folytatni. Miért ö, ennyire fontos ez a pillanat Szerbia és a nyugat-balkáni országok számára, amikor az Európai Unióhoz kötődő pénzügyi kapcsolatokról beszélünk? Nos, a válság miatt, meg azért is, mert a jövőbeli kibővítésre fontos kihatásai lehetnek. Hadd legyek teljesen őszinte. Tudjuk, hogy Horvátország csatlakozása után a Balkánon, ugye mi üdvözöljük Horvátország csatlakozását, határozottan üdvözöljük 2013-as várható csatlakozását. Úgy gondolom, hogy Izlandot leszámítva nem várhat nincs tervben újabb ország csatlakozása, közvélemény ezzel tisztában van amennyire Belgrád és a nyugat-balkáni országok érintettek, tudjuk, hogy nagyon hosszú utat kell megtennünk, valószínűleg a legnagyobb, legmagasabb elvárásoknak kell majd megfelelni, mert a különböző országok csatlakozásakor különböző tanulságokat vont le az EU, és ezek a követelmények egymásra épülnek. Nem panaszkodni szeretnék természetesen. Gingic pénzügyminisztereként már egy évtizeddel ezelőtt láttam, hogy országom szeretne csatlakozni az Európai Unióhoz. 1914-re szép válasz lenne, hogyha az elkövetkező években csatlakoznánk az Európai Unióhoz, mondjuk 2014-ben, sajnos ezt a határidőt már nem fogjuk tudni teljesíteni. A plenárisan és elfogadott dokumentum szerint a következő pénzügyi időszak is 7 éves lesz. Ez azt jelenti, hogy Horvátországot leszámítva a nyugat-balkáni országok gyakorlatilag az egész időszakot az EU-n kívül fogják tölteni. Ennek komoly kiadásai vannak. Nem milosevic kezdődtek a problémák, hanem a 70-es években is elmaradtak a befektetések, vannak bilaterális problémák, az energetika terén infrastruktúrát kellett volna építeni. A kibővítéssel kapcsolatban azt tapasztaljuk, hogy ha politikailag, illetve gazdaságilag nincs változás, a költségvetési időszakban, akkor ahogy mondták, ugye horror vakúi a, a természet nem viseli el a vákumot. Úgy gondolom, hogy közös cél lenne, hogy politikailag, gazdaságilag és pénzügyileg és ez nagyon reális, meglegyenek az eszközök arra, tudom, hogy Európában milyen nehéz a helyzet, hogy az európai ágenda győzedelmeskedjen. Mladic tábornokot is említették, az ő letartóztatását. 2008-ban az én megtiszteltetésem volt, hogy a társulási és stabilizációs megállapodást aláírhattuk az EU-val, akkor Koszovó egyoldalúan kikiáltotta függetlenségét, az a megállapodás aláírásával fontos irányt vett a folyamat, erőteljes reformokkal vízummentes utazás vállalt lehetővé mondta Franco Frattini akkor. Ez volt az EU soft power megoldása. Enélkül Karadzsics és Mladic nem kerülhetett volna letartóztatásra, más emberek irányították volna a titkosszolgálatokat. tranzit övezet maradtunk volna. A parlamentünk nem fogadta volna el a Srebrenica állásfoglalást és Horvátországgal, illetve a három boszniai közösséggel nem próbáltuk volna meg a stabilitást komplex módon megvalósítani. Most én azt kérem önöktől, hogy gondoskodjanak arról, mi nem álmodunk, nem óriási pénzeket kérünk, de gondoskodjunk arról, hogy 2014-ben nem feledkeznek meg a nyugat-balkáni térségről. Mert hogyha erről a kis európai régióról megfeledkeznek, kevesebb, mint 20 millió emberről van szó, kevesebb, mint 100 milliárd eurós GDP-ről, az egész kevesebb, mint Románia. Hogyha megfeledkeznek, akkor akkor az súlyos fogyatékosságot fog jelenteni. Nem óriási feladatról van szó. Szeretném ezt a beszámolót megtartani néhány kulcsfontosságú mondani valóval. Of other institutions, we have used a képviselők és az intézmények jól használták fel a rendelkezésre álló forrásokat. Az elmúlt tíz évben voltak bizonyos pillanatok, az első a demokratikus erők hatalomra jutása után, tehát két éven keresztül az Európai Unió segítség nyújtása nélkül az emberek csak azzal, hogy megdöntötték Milosevicet, nem jutottak volna hozzá a gyógyszerekhez, és nem lett volna elektromos áram. Az Európai Unió segítség nyújtását ebben az időszakban nagyra értékeljük, és a felvevő kapacitásunk 99,6 százalékos. A második üzenet a különbség ma az új újonnan um, csatlakozott tagországok és a majdan csatlakozott tagországok között óriási. Tehát a támogatások a Thessaloniki agenda értelmében csatlakozandó országok felé és azon országok felé, amelyek nemrég csatlakoztak, egy a tízhez. És hogyha nem csatlakozhatnak az Európai Unióhoz, illetve a csatlakozás időpontját kitolják, akkor ők még inkább a peremre szorulhatnak, még a legnagyobb politikai akarat ellenére is, és annak ellenére is, hogy a kritériumokat teljesítettük. A harmadik kulcsfontosságú üzenet a 2003-as év nagyon fontos volt, és fontos, hogy az előcsatlakozás célorientált legyen, és itt a mi, fele, mi eh, vállunkon van a felelősség. Azt gondolom, hogy a válság eh, idején nagyon fontos, hogy valós politikákra, reálpolitikára alapuljon mindez. Fontosnak tartjuk azokat a projekteket, amelyeket a miniszterek, a képviselők eh, meg tudnak védeni. És azt gondolom, hogy itt tovább kell lépnünk. Ha megnézzük a térképet, akkor kiderül, hogy a Nyugat-Balkán ország itt azt állítja, hogy stratégiai szempontból nagyon fontos, de Szerbien keresztül vezet az út, leggyorsabb út Bécsbe, Isztambulba, és az arab tavasz után a gazdasági tevékenységek a demográfia démonizmuson alapulnak majd ebben a térségben. De az öt kulcsontoság üzenet közül a két legfontosabb a a következő. Mindenki egyetért abban, hogy a nem hatékony rendszert meg kell változtatni. 4 millió ember akik Horvátországban, 150 millió eurót kapnak évente. Mi 60-70 százalékát kapjuk ezeknek a támogatásoknak, illetve ezen, a 60-70 százaléka per DM-ként kerül kifizetésre a szakértők számára, előcsatlakozási szakértők számára, és mi ennél sokkal kevesebbet kapunk. A hivatalos kommuniké azt mutatja, hogy ezek a források 2 milliárd euróra fognak ugrani két éven belül. Ez több mint 10%-kal több. A probléma ezzel, hogy a probléma ezzel az az, hogy az elégtelen források nem biztosítanak lehetőséget arra, hogy a polgároknak megmutassuk, hogy ezt fel tudjuk használni. Hát ez nem működik ez a rendszer sem a csatlakozás előtt, sem a csatlakozás után. Éppen ezért a javaslatunk nagyon egyszerű. Ugyanabban a borítékban e, tudunk lineáris módon növelni, és így jobban fel tudjuk készíteni az intézményeinket. Mi magunk is jobban fel tudunk készülni, és azok, akik azt gondolják, hogy ebben a nehéz időszakban az Európai Parlament, a tanács a bizottság és a tagországok miért nem választják például a páneurópai hálaszódat, a széndiokszid megkötése, a nyersanyag kérdés, miért nem erre helyezik a hangsúlyt, az illegális bevándorlásra, azt gondolom, hogy itt egy ö, nagyon hosszú listát tudunk felállítani, a mindenki számára előnyös helyzetekről, projektekről. És az előcsatlakozási támogatás lineáris módon történő növelése kívánatos volna. Hát egy nagyon érzékeny kérdésről beszélünk, hiszen ö, egy fejezetben ö, próbálták meg elhelyezni ugyanazokat a témákat a jelenlegi több éves pénzügyi keret értelmében a strukturális alapok mértékét növelni kell azért, hogy a tagországok, a bizottság és a tanács meg a parlament el tudják dönteni azt, hogy mely projektek kerülhetnének megnyitásra ezen fejezetekből a négyes költségvetésből a csatlakozásra váró országok esetében. A második pont. Mi azt javasoljuk, hogy az európai szemesztet kezdjük, kezdjük meg azonnal. Miért is gondolom ezt? Európa makrogazdasági politikákat tekintve igenis keresi a politikai párbeszédet az intézményügyi kérdésekben, a kisebbségek jogait kérdésekben, de a nyugdíjrendszer hogyan nézzen ki egy előcsatlakozási országban? Európa a kibővített kopenhágai kritériumokkal nem ad megoldást erre. Tehát a jövőbeni tagok el kell, hogy kezdjék az európai szemesztert, hiszen ez egy tényleges fejezet. Pozitív ösztönz, ösztönzésként európai garanciákat szeretnénk a tőkepiacon, és ez a kezdezményezett ország költségvetésének ki egészítenie Jelenleg a magánbefektetéseket növeltük, a 3,5 költségvetési hiány csak a belső piacra vonatkozik. Itt olyan pénzekről van szó, amelyek nem fogják elérni az embereket, a magánvállalkozásokat, hanem az államot. Tehát itt egy klasszikus crowding out példáról van szó. Az Európai Parlament a Európa mit kap ebből? Befolyásolás gyakorlást. A Nyugat-Balkán Garancia Facilitás Program létezik, ez pedig a gazdasági populizmus végét jelenti a térségünkben. Minden politikus, aki azzal próbál meg választásokat nyerni, hogy 30%-kal ígéri növelni a nyugdíjakat és a fizetéseket, hazudik. Tehát mainstreaming hatása van a politikákra a csatlakozásnak, és a gazdaságpolitika kialakításában ennek meghatározó hatása van. 6-7-8 év múlva csatlakozhat Szerbia, De azt gondolom, hogy ez az öt üzenet, amit megfogalmaztam, a kulcsfontosságú üzenetek, és csak néhány szlájdot mutatnék még. So, insofar as the, as the past is concerned, I think you get a lot of... Uh... Ami a múltat illeti, azt gondolom, hogy nagyon sok jelentést készítettünk, A nyugat-balkáni országok és Szerbia nevében köszönetet szeretnék mondani az eddigi támogatásért. Nehéz időket éltünk meg például 2003-ban, ahol Dzsindzsics miniszterelnököt meggyilkolták. Kaptunk makrogazdasági segítségnyújtást, ez nagyon fontos volt a dinász stabilizálása miatt. Hogyha azt mondjuk, hogy egy tízes folyosót szeretnénk, a 43 millió eurós támogatás annak érdekében, hogy újra építsük a 99-ben lebombázott Noviszádi hidet például, és más tönkretett dolgokat. Azt gondolom, hogy ez erősíti nem csak a mi versenyképességünket, hanem Európa versenyképességét is, hiszen itt kumulálódnak a pozitív hatások és Európa ebben egyre inkább áll. Ez pedig a határokon átnyúló együttműködés. Jöjjenek el és nézzék meg a lelkesedést, azt a lelkesedést, amivel a hétköznapi emberek, a, a helyi önkormányzatok, a civil társadalok ezeken a projekteken dolgoznak, 20 ezer, 50 ezer, százezer euróig terjedő projektekre vonatkozik ez. A szöbiai horvátokat, szerbiai, montenegróikat, szerbiai különböző nemzetiségeket sikerült ezzel egybevonni. Rengeteg ódit volt, és hogy le lekopogjam, jó eredmények derültek ki, nem voltak jelentős korrupciós ügyek, az Európai Újépítési Ügynökségen dolgozó egyik munkatársa tartóztatták le, és a belgrádi delegáción dolgozó közül egy munkatársat. A belső ellenőrzéseket is fontosnak tartjuk az európai pénzek kapcsán, és Tudjuk azt, hogy a jó indulatot veszélyeztetjük, hogyha ezekre nem figyelünk oda. Az IPA 1 és 2 használjuk, ez az intézményépítés, intézménykialakítás határokon átnyúlóan a 200 millió euró 30%-át olyan projektekre fordítjuk, amit az emberek is látnak, és jelenleg nincsen elég európai projektünk, amire európai zászlót lehetne tenni. Szeretnénk decentralizálni az alapokat, áttérnék a következő képre. A következő pénzügyi perspektíva kapcsán a struktúrás alapok mezőgazdasági alap 2000 eurót jelentenek személyenként. Az American Express készített egy reklámot, mi szerint a tagság privilégiumukra jogosít. Természetesen ehhez nem férhet kétség. Nem kell meglepődni azon, hogy ez így van, hiszen óriási a nyomás ezekre az országokra, hogy minél előbb csatlakozzanak. Én nem gondolom, hogy a pénz miatt kéne az Európai Unióhoz a pénz miatt, az értékek miatt, a projektek miatt, a békegarancia miatt, eh, és a kilátások miatt, illetve az emberi jogok miatt. Szinte pénzügyi díjét teszi ez a nyomásgyakorlás a csatlakozás napját, ez pedig nem igazán egészséges. Nem szeretnék sokáig beszélni, hiszen a legtöbb dologra már kitértem. Országainkban a gyenge pontokra is felhívtuk a figyelmet. Az egyik ilyen gyenge pont, hogy alulbecsültük a széles skálájú projektek megvalósításának fontosságát. Az Európai Bizottságot megpróbáljuk erősztönözni. Néha nem volt elegendő pénzünk ahhoz, hogy jogi szempontból mentesítsük ezeket a projektekhez szükséges ingatlanokat és földterületeket, tehát vannak nagyon fontos projektek, és bízunk önökben. Azt gondolom, hogy még szigorú feltételeket eh, kell teremteni a projektek befogadásához, hiszen is sokkal biztosabbak lehetünk a megvalósításban. Mit jelenti a win-win helyzetet? Szerbia, és erre nem vagyok túl büszke, aki el fog menni a kopenhágai csúcsrálkozóra, nem tudtuk azt, hogy mennyi széndiokszidot bocsátunk ki, és ezért készítettünk egy elemzést, most tudjuk, a régióban a folyamat elején járunk, ami a megújuló energiaforrásokat illeti a mezőgazdaság, szintén egy jelentős lehetőség, de itt is megfelelően kell eljár, eljárni a foglalkoztatás, a minőség, 19,6%-os a munkanélküliség, és nagyon fontos, hogy olyan embereket alkalmazunk, akik 21. századi készségekkel rendelkeznek, nem 19. Százalék, századiakkal. Négy millió eurót fektettünk be az infrastruktúrába. Az Európai Unió 2020-as stratégiája nélkül nem rendelkeztünk volna megfelelő tudással és eltökéltséggel sem. Ha Szörbia elindult ezen az úton, akkor más országok követni fogják őt. A good governance-re nem szeretnék túl sok időt fordítani, Szeretnék azonban egy témát megemlíteni, hiszen itt nem a mi akaratunkról van szó, az ország szeretne csatlakozni. A GDP 9, illetve 1%-ánál szeretnék tartani az összeget, és az Európai Unió pénzügyminiszterei döntöttek e erről, hogy az Európai Unió költségvetése 1%-a legyen az európai GNI-nak. Erre a vitára bennünket nem hívtak meg. Hogyha ez 0,01%-os, akkor itt az a probléma, hogy a csatlakozó országok, itt 20 millió nyugat-balkáni, 300 ezer izlandira, és a török lakosságról is szó van. Ez pedig nem jó, hogy itt egy kalap alá veszünk mindenkit. A török lakosság 100 millió lesz 20 éven belül, nálunk pedig csökken a lakosság. A, a bizottság az ipát egy helyen szeretné tartani, de itt három különböző valóságról van szó a három említett ország esetében. Az 1,3%-ról való elmozulás csökkenés, mivel Horvátország csatlakozik, 1%-ra történik ez a csökkentés. Azt jelenti, hogy a bővítés nem csak a sürgős dolog lesz, hanem az, hogy mi 001 et fogjuk képviselni az Európai Unió GNI-jának. És a csatlakozásra váró országokat szinte kizárólag csak az Európai Unió támogatja. Tehát a 0,01% vajon elegendő-e a bővítéshez, illetve a szomszédsági politikához? Önök sejthetik az én válaszomat. Ami a Nyugat-Balkánt illeti, itt minimális változásokra van szükség, ami a több éves pénzügyi keretet illeti. Ennek pozitív implikációi lesznek, hiszen nem milliárdokról van szó, hanem egy olyan összegről, ami elfogadható. Ez volt az öt elképzelés lineáris módon, én egy IPA koordinátor vagyok, és nagyon örülünk annak, hogy elkészült a nyugat-balkáni keret, és megpróbált a bizottság nagyon sok intézményt összevonni. Ezt nekünk bemutatták, nem vagyunk benne az irányító testületben. Az IPA késett két évet, amikor a több éves pénzügyi keret elindult, és létezik a nyugat-balkáni garancia facilitás. Végezetül pedig a thing. So the blue thing is the current system. So at about two or three hundred million, and then moving up to two billion. That's let's say uh, Croatia or Serbia. And a piros vonal az, amit mi javasolunk. A kék és a piros közötti delta vagy integrált eh, az, amit javasolunk. Eh, mit is kellene a mi érdekeink szerint tenni a Nyugat-Balkánon? Lehet, hogy a tízes korridort megvalósítani? A Nyugat-Balkán nem kér egyetlen eurót se Európától, hogy a válságban segítsen eh, egyes országok emelték az adókat, nálunk 4%-os a hiány jövőre 3% lesz, fiskális felelősségi törvényt fogadtunk el, a demográfia miatt ébernek kell lennünk. De a 7 GDP pontot figyelembe kell venni, Kopenhága alatt van a az államadóságunk, mert 45%-ot a saját törvényünk miatt nem haladhatjuk meg. Ezért nagyon fontos, hogy hogyan alakul a kék és a piros közötti mező. Végül pedig ez nem szakmai dolog, a makrofinanciális támogatást aktualizálni kellene. Mindenki nyer ezen, mi stabil erőforrásokhoz jutunk, ami véd minket a nemzetközi spekulációtól, és Európa pedig garanciát kap arra, hogy a csatlakozó országok fenntartható pályán lesznek. Hogyha ö, Szerbiát nézzük, ö, 2 és 5 milliárd euró között marad az egész államáztatási hiány. Szeretnék köszönetet mondani, remélem, hogy nem beszéltem túl hosszan. Lehet, hogy azért beszéltem ilyen sokat, mert most volt először alkalmam beszélni önök előtt. Talán majd újra meghívnak, és akkor kevesebbet fogok. Köszönöm. Merci, monsieur le vice-premier ministre. Köszönöm, miniszterelnök helyettes úr. A kollégák spontán reagálását konstatálhatta. Az ön bevezetőjét igen nagy figyelemmel hallgatták, és nagyra értékelték. Több kollega kért szót. Nagyon sok pontosítást adott, a prezentáció igen világos volt és illusztrált, de ez nagyon sok kérdést ébreszt a hallgatóságban. Görön Fenn koordinátor, vagyis szóvivő a Szocialisták és Demokraták frakciója részéről. Köszönöm szépen, elnök úr! koordinátora vagyok a SURE bizottságnak is a szocialisták részéről, és szakosított előadó bővítés ügyekben ebben a szakbizottságban. Érdekelt az ön előadása, köszönöm, és szeretnék gratulálni az előrehaladásért Szerbiában az EU finanszírozás terén is, ez nagyon pozitív. Van néhány kérdésem. Próbáltam megnézni, hogy mi volt problémás, amikor az előző országokkal a bővítésről tárgyaltunk, legyen szó Horvátországról, vagy azokról, amelyek 2004-2007-ben csatlakoztak. Milyen ügyek okoztak mindig problémát? Először is az igazságügyi rendszer, a korrupció, ön maga ezt említette, örülünk, hogy kevés korrupciós ügy merült fel, amikor az EU pénzalapok alkalmazásáról volt szó Szerbiában, de a korrupció az egész társadalmukat érinti, ez nagy kérdés, és az EP számára is fontos dolog, nem csak ennek a bizottságnak, mindenki számára. A 2010-es előadási jelentésben Szerbia esetében valóban a bizottság ezt a területet kritizálta, amikor azt mondtuk, hogy Szerbia nagyon kevés előrehaladást tett az igazságügyi rendszere EU szintre való emelése terén. És ez kicsit hasonló a gazdaság irányításához is. Erre szeretnék reflektálni, meglátjuk, hogy van-e önnek erre válasza. Ez volt az egyik problémás terület, a másik a gazdasági szubvenciók. Horvátországgal most sokat tárgyalunk a hajógyárak támogatásáról döntő kérdés, ez természetesen a volt állam által dominált gazdaság következménye, az állami tulajdonlás a hajó gyárak területén. Ez, hogyha elmondanám, hogy milyen gondjaik vannak ezzel. Harmadik terület, a gazdasági fejlődés és a javak elosztása az országban. Hogyha Belgrádot az ország többi részével összehasonlítja vidékkel, a nagyvárosok gyorsan növekednek, de az EU pénzalapokat hogyan használják fel a vidékfejlesztésre, regionális fejlesztésre, azért, hogy egyensúlyba hozzák a gazdasági fejlődést. Ez mindig probléma volt szinte az összes országban. Mi itt a helyzet, amikor Szerbiáról van szó? Negyedik pont, civil társadalom és a kisléptékű projektek. Egy ország, amely gyorsan akar fejlődni, természetes, hogy a fő stratégiai kérdésekre, nagy projektekre összpontosít, amelyek gyorsan megváltoztatják az egész társadalmat. Szerintünk itt egyensúlyt kell találni, mert támogatni kell a kisebb szervezeteket is, vidékfejlesztés, kisebb projektek, el kell kerülni az, hogy elfogultan fejlesztik a gazdaságot. Hogy állnak ezzel? Az IPA program, egyébként eh, Füle biztosan erről leveleztünk, program, ennek a programnak gondja van a civil társadalommal, mert a kis, de fontos szervezetek nehezen férnek ehhez hozzá. Van-e erről mondani valója? Végül pedig Nagyra értékelem az ön elképzeléseit, ezeket meg kellene vizsgálnunk, hogyan lehet a támogatásnál a phasing int alkalmazni, és van itt még más probléma. A teljes phasing in bevezetés, az azt jelenti, hogy más, hogyha valaki jelölt vagy tag. Egyetértek, szerintem ez nem a ha kérdése, hanem az, hogy mikor amíg nem tag egy ország, addig, és amíg nem teljesített az összes feltételt, addig a teljes támogatást, részvételt nem nyerheti el. De most még vannak nagy problémák, és ezeket meg kellene vizsgálni. Köszönöm. Köszönöm. Bokros úr. Köszönöm. Szeretném üdvözölni Szerbia miniszterelnök helyettesét, aki nagyon aktív volt az elmúlt évtizedben azért, hogy javítsa országának kilátásait, csak annyit mondok, hogy nagyra értékelem az ön prezentációját, mert őszintén szólva vártam azt, hogy majd kevesebbet fog mondani. Nagyon jó volt ez az előadás, és néhány kérdést föltennék azért, hogy tovább vigyük a vitát. Ami a javaslatot illeti, az EU pénzalapok lineáris tétele a Nyugat-Balkánon. Ez érdekes, nem foglalok állást, de ezt e, igen jelentős intellektuális kihívásnak tekintem. Kérném, hogy részletesebben magyarázza el, mit gondol azzal a garanciával kapcsolatosan, hogy a több EU pénzalap a jobb intézmény építéshez vezetne. Mert itt erről van szó, bár ön lehet, hogy e, aritmeti kai szempontból azt mondja, hogy a piros és a kék vonal közötti különbség más csatlakozás előtt és után. De itt nem erről van szó, hanem arról, hogy a pénzalapok előlegezését fel tudják-e használni arra, hogy jobb intézményeket, irányítást hoznak létre, és nagyobb politikai befolyással tudnak lenni arra, hogy valóban sikeres legyen az EU csatlakozásuk hamarabb, mint bármely más forgatókönyv alapján. Mint ön jól tudja, nagyon is támogatom az összes nyugat-balkáni ország csatlakozását, és minél hamarabb. Ezzel kapcsolatosan elolvastam ezt a szakpolitikai dokumentumot, és az első oldalon ott van a logó, a végén pedig csak az aláírás négy ország részéről, Albánia, Montenegro, Macedónia és Szerbia. Még két országban szeretném tudni, hogy mi a helyzet Boszniával és Koszovóval. Tudom, hogy ez igen kényes politikai kérdés, úgyhogy nem várom azt, hogy ön radikális nyilatkozatokat tegyen, de ennek ellenére magas rangú politikusként ön azt is tudja, hogy amikor a Nyugat-Balkán nevében beszél, akkor mindenki nevében beszél, beleértve Boszniát és Koszovót. E tekintetben nagyon örülnék, hogyha megismerhetném, hogy gondolja a Koszovóval való közeledés perspektíváját. Végül az is érdekelne, hogy ezek a javaslatok, nem csak a linearizálás, hanem a többi is, ezeket az Európai Bizottsággal már megvitatták, füle biztossal? Nem tudom, hogy van-e itt valaki az Európai Bizottság részéről, de jó lenne némi utalást kapni arra, hogy az Európai Bizottság és e viszonylatban a szerb kormány hogy vélekedik a lehetőségekről, hiszen itt Végső soron nem pénzről van szó, önnek igaza van, kis összegez, hanem a politikai akaratról van szó, intézményépítésről, és az egész bővítési folyamat jövőjéről. E tekintetben Szerbiának és a szerb kormánynak sok szerencsét kívánok. Vala Lepó. Köszönöm. Madame Jenszki következik. President. Köszönöm, elnök úr. Jelly Csúr. először is a néppárt eh, nevében szeretnék eh, gratulálni önnek, és eh, támogatjuk önöket az erőfeszítéseikben, illetve nagyon örülünk a pozitív jelzéseknek, amit, amiket Szerbia európai partnereinek küld. Bolgár politikus vagyok, és szinte minden területen vannak tapasztalataim, beleértve az infrastruktúrát, a mentalitásváltást és a populizmus elkerülését. Külügyminiszter voltam Bulgáriában, amikor Bulgáriá, Bulgária hivatalosan megkapta a tagjelölt státuszt. Az európai nyomás gyakorlás az alapokhoz való hozzáférés pozitív hatást fejtett ki az én országomban, az európai életkörülmények és értékekhez való közeledésben. Az Európai Unió növelte 30%-kal az előcsatlakozási segítségnyújtást, 400 millió euró volt ez évente és ezeket az alapokat, ezek az alapok nem csak az európai érintettek számára volt fontos, hanem a bolgárok számára is. Nincs visszafordulási pont egy idő után, és a reformokat folytatni kell. A bolgár tapasztalatokból tanulva az előcsatlakozási alapokhoz való hozzáférést illetően azt szeretném mondani, hogy Világos menedzsment struktúrával kell a projekteket megvalósítani, a nemzeti hatóságok bevonásával, amelyek felelősek a projektekért. A hosszú távú stratégiába az emberi és pénzügyi erőforrások alokálása is betartodik, illetve a központ és helyi hatóságok jobb koordinálása. Zselics úr, meg szeretném kérni, hogy térjen ki arra, hogy ön és a kormánya hogyan foglalkozik ezekkel a kérdésekkel, és hogyan próbálják meg a hiányosságokat pótolni, akkor, amikor az Európai Unió meg fogja növelni az előcsatlakozási támogatást. Godmanis. Köszönöm szépen, azt hiszem Godmanis úr következik. Köszönöm, elnök úr. Jelic úr, szeretném megkérdezni öntől, tehát három kérdést szeretnék feltenni. Először is a gazdaságukra vonatkozóan. Jelente problémát a tagfelvétel? Az alkalmazottak 23%-a még a mezőgazdaságban dolgozik, és 13%-át adja a mezőgazdaság a GDP-nek de nagyon jók a mélyfagyasztott eperben is, az egész világot ellátják vele, nagyon finom is. De a gazdasági számok azt mutatják, hogy az ipar 25%-ot tesz ki, és alapvetően fémet exportálnak. A US Steel is befektető. A széndiokszid kibocsátások sokaknál biztos, hogy problémát jelent a kóhászat. Látnak-e szerkezetváltást ezen a területen? Látnak erre lehetőséget? Igen, tehát a kóhászatban. Az utolsó kérdés pedig nagyon érdekes. Tényleg nem kértek segítséget, de 2009-ben volt a zsugorodása a gazdaságoknak, de valutát váltottak, és 80 dénár, 64 dénár most. Működött ez a rendszer a válság idején. Volt egy nagyon kicsi lassulás, aztán hirtelen újra gyorsulni kezdtek, most már 5% fölött vannak, és hogy van ennek a kapcsolódása a munkanélküliséghez, 14% fölötti a munkanélküliség? Hát ezekre az egyszerű kérdésekre kérném a válaszát. Köszönöm elnök, köszönöm szépen kedves kollega, Súrján László tessék. Köszönöm eh, elnök úr. Miniszter úr, nagyon érdekesnek és fontosnak tartom az előadását. Remek gondolat, hogy már most tartsunk vitát. megoszthatom esetleg a tapasztalatomat. Egy nem, nem túl régi tagállamból, Magyarországról érkeztem. Az első dolog, körülbelül 15 évvel ezelőtt a kormányközi konferencia a kibővítés lehetőségéről folytatott vitát. Informális döntés volt, hogy rendben van, folytassuk a kibővítést, de eh, nincs rá több pénz. Hogyha összehasonlítjuk, hogy a portugálok mennyit nyertek a klubba való felvétellel, és ehhez képest a 2004-ben érkezettek mennyit nyertek, hát óriási a különbség. Ez azt jelenti, hogy az Európai Unió vezetői következetesen fenntartották ezt az álláspontot, vagyis legyen bővítés, de ne adjunk rá pénzt. Ezért úgy gondolom, hogy rendkívül veszélyes több pénzt kérni, több pénz mellett érvelni a kibővítés kapcsán. Attól függetlenül, hogy többé-kevésbé önnek igaza van. Van itt egy pont, amiben nem vagyok teljesen biztos, a linearizálás kérdése. Szerintem ez csak akkor eh, valósítható meg, hogyha már tudják eh, a csatlakozás időpontját. Hogyha nem ismerik az időpontot, akkor nagyon nehéz megfelelően meghúzni ezt a vonalat, ezt a lineát. Az én miniszterelnököm éppen most járt Belgrádban, és én úgy informálódtam, eh, mi szerint ő kifejezésre a tapasztalatát, most ugye miattuk az EU elnökségét, hogy telítődött Európa a kibővítés gondolatával. Úgyhogy tényleg azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban az önök országa sokat tett, például fél évvel ezelőtt Izlandról beszéltünk, esetleg, és Horvátországról, semmi másról. Aztán jön majd egy hosszú szünet. Most már más a hozzáállás, több oknál fogva, több eseménynél fogva, talán valamennyire a magyar elnökségnek is köszönhető ez. Számunkra nyílt titok, hogy nagyon érdekeltek vagyunk abban, hogy a szomszédaink bent legyenek. Nyilván ugyanez a helyzet a németekkel, akik szintén a periférián voltak, határon voltak. Fontos, hogy a szomszédokat meghívjuk. Az utolsó észrevételem az, amennyiben valamelyik ország sürgeti a felvételt, akkor a késlekedés a belpolitikában a eh, szkeptikusok táborát növeli, hiszen nem is akarnak minket felvenni, stb. stb. mondják majd. De a túlkorai eh, tagfelvétel is veszélyes, hiszen eléggé versenyképes-e a gazdaságunk, hogy megállja a helyét a közös piacon. Hogyha nem, akkor ö, csak piacul szolgálunk, a termelés csökken, a munkahelyek megszűnnek, az EU-n belül a kereskedelmi egyensúlyt nagyon nehéz lesz fenntartani, hogyha nem elég versenyképes a gazdaságunk. Ezért nagyon fontos, hogy az összes európai és nem európai pénzt felhasználják, hogy gazdaságokat minél eh, versenyképesebbé tegyék, és ez gyorsíthatja fel a csatlakozást. Kívánom, hogy minél hamarabb meg is valósuljon. Köszönöm. Monsieur Alphonse. Köszönöm, kedves kollégám, Alfonzi úr. Köszönöm, elnök úr. Nagyra értékeztem az expozét, és ez azt mutatja, hogy Szerbiában megvan az akarat, hogy előre lépjen. A mi frakciónk úgy gondolja, hogy a Balkán már az EU határokon, európai határokon belül van, ez inkább az integrációs logika, és nem annyira a bővítési logika, amit javaslunk a Balkának. Az európaiak, akik a mi térségünkön belül vannak, gazdasági korven, konvergencia, demokratikus és ökológiai konvergencia segítségével. Egyébként ez a mi frakciónknak a fő vonala. Ön szólt is a CO2 kibocsátásról és a kopehágai csúcsról. Ez azt jelenti, hogy önöktől mi reható reformokat várunk. De még egyszer emlékeztetek arra, hogy inkább integrálódásról van szó, mint bővítésről. Éppen ezért érdeklődéssel nézhetjük az ön javaslatát, vagyis hogy lineárisabbá tegyük a szervezetet, amely az integrációs politikát támogatja, azért, hogy a kihatás folyamatosabb legyen. Messziről indultak, nehéz a csatlakozás időpontját előre jelezni, de azért figyelembe véve az integrációt biztosak vagyunk abban, hogy lesz itt csatlakozás, hogyha megvan a kormányban az, az akarat, amelyről ön szólt, és amelynek értelmében előadást tett. Göszler asszony. Köszönöm szépen, én is nagyon érdekesnek tartottam az előadását, nagyon őszinte volt, és ez tetszett nekem mindig a pénzről van szó a lakosság számára, és a pénznél megtanultuk azt, hogy az új tagországok, az Európai Unió új tagországai tíz, tízszer többet kapnak, tízszer annyit kapnak fejenként levetítve, főre levetítve, mint a Nyugat-Balkán országai. Az Európai Unió jogi közösség, és hirtelen csak a pénz számít. A németeknél ugyanez a helyzet, a németek mindig azt mondják, hogy nekik mindent ki kell fizetniük. Hát, nagyon jó alap az, hogyha a pénz mellett mégis össze tudunk ülni, úgymond. Az én választóim nem szeretnének fizetni. Hogyha az én <laughs> választóim nem akarnak fizetni, akkor ki az, aki fizetni fog? Éppen ezért arra szeretném kérni arra, hogy más utakat is próbáljanak meg kiaknázni a Nyugat-Balkánon a gazdasági együttműködést illetően. Én nem vagyok olyan optimista, mint ön. A területi együttműködést illetően én nem gondolom, hogy ez eddig nagyon jól működött volna, sokkal több dolgot lehet tenni, miért nem létezik gazdasági unió, minden balkáni országnak vízumja van, saját pénz, nem nincsen közös gazdasági térség, a Balkán országai saját érdekükből, miért nem törekednek egy olyan együttműködésre, ami Jugoszláviában 20-25 évvel ezelőtt igenis működött és megvolt. Hiányolom azt, hogy a Balkán országai bizonyítsák be azt, hogy együtt, igenis hajlandóak egy, együtt működni. Mert ha csak a, a pénzről lenne szó az elkövetkezendő évek Európájában, akkor ezzel mindannyian veszítünk. Ez az első megjegyzésem. A második megjegyzésem. Sohasem értettem meg azt, hogy egy működő állam, és én mindig is ebből indultam ki, tehát miért kellett ilyen sok időt eltölteni a háborús bűnösök letartóztatásával? hiszen ők kaptak nyugdíjat és óriási nyugdíjfizetéseket. Mi volt itt a probléma, miért sikerült ilyen sokára elfogni a bűnösöket? Köszönöm. Bien. Merci beaucoup. Köszönöm. Köszönöm szépen. Jó magam, én is hozzátennék néhány megjegyzést, miniszterelnök helyettes úr. Beszélt erről a bevezetőben több hozzászóló is említette ezt. Bizonyos ideje az EU-ban kicsit belefáradtunk a bővítésbe, ennek ön tudatában van. Aki bővítési szerződésről beszél, egy olyan nemzetközi szerződésről szól, amelyet csak akkor lehet ratifikálni, hogyha mind a 27 ország ratifikálja. Láttuk ezt eh, Horvátországgal, Izlanddal. Hogyan merül fel ez a probléma. Tudni kell, hogy a jelölt országnak meg kell tudnia győznie az európai intézményeket, az EP-t és a 27 kormányt, valamint a 27 parlamentet is a csatlakozásról. Egyébként ön ezt elmondta a bevezetőjében a legelején, mondta, hogy ez időbe kerül, és ennek nem nagyon örülnek, de ennek tudatában kell lenni. A második megjegyzésem az ön görbéje igen érdekes, és ön a linearizálásról beszélt, vagyis a segély progresszív jellegéről. Voltak, akik emlékeztetek rá, könnyebb lenne megalkotni ezt a görbét, hogyha tudnánk, biztosan tudnánk, mikor történik meg a csatlakozás. De itt olyan problémához érkezünk, hogy minden kollega aki az újonnan csatlakozott országokból érkezett, ismeri ezt a problémát, ezt a gondot. Van egy időszak, amikor korlátozott a pénzügyi támogatás, de én hozzáteszek még valamit, a technikai, adminisztratív segítség viszont erőteljes, és az Európai Bizottság több tucat tisztviselőt tart ott helyben. Szerintem ez így van Belgrádban is. Azután egyik napról a másikra éppen az ellenkezője következik be, a pénzügyi támogatás jelentős lesz, ezt mutatta az öngörbéje is, hiszen az európai politikát alkalmazzák, de az Európai Bizottság visszatér Brüsszelbe, és már csak egy tucat tisztviselőt hagy ott helyben, akiknek egész más lesz a feladatuk. Ilyenkor az egyik egyensúlytalanságot egy másik váltja fel. Az első évek nehezek az EU-n belül, nehéz ezeket megélni, mert sok a forrás, de sok a program, amelyet alkalmazni kell, sok európai jogot kell bevezetni, ezt nevezzük közösségi ákinak, és az administratív segítség, amely azt megelőzően ott volt és segített, ez már nincs elem. Tehát hogy ahol kompetensek, ott jól mennek a dolgok, olyan országokban, ahol kevésbé erőteljes az indulás, ott a dolgok kevésbé jól zajlanak. Köszönjük, miniszterelnök helyettes úr, hogyha válaszol a kérdésekre. Köszönöm, elnök úr. Most kronológiai sorrendben fogom ezt tenni. Először is, ami az igazságügyi rendszert illeti. Amikor létrehoztuk a kormányt, körülbelül három éve a fő elemek, amelyeket megvitatunk a koalícióban, következők voltak. Párhuzamosan a nagy szervezett bűnözés ellen kell harcolnunk, és javítanunk kell az igazságügyi rendszert, mert a kettő egymás nélkül nem megy. Láttuk az elmúlt években, hogy igen, komoly bűnözőket letartóztatunk, de különböző okonál fogva az igazságügyi rendszer nem tudott velük mit kezdeni igazán, tehát az egyik a másik nélkül nem működik. Nagyon sok erőforrást fordítunk erre. A titkos rendőrség kereste Mladicsot, és a szervezett bűnözőket is. Mladics most már hágában van, úgyhogy most valóban több a kapacitásuk arra, hogy a bűnözőket keressék. Az ügyészi hivatal és a szakosodott bíróságok különböző módeleket próbáltak ki, most már megtalálták a legjobbat. Olyan emberek vannak ott, hogy eh, tudják, hogy a nagy halak után kell futni, és nem pedig a kis halak után. Mert akkor az emberek számára hitelesek lesznek most, a szerb állampolgárokról beszélek, nem az EP-ről. A fő kérdés, amelyel az állampolgárok foglalkoznak, az az, hogy kik vezetik az országot, akikre szavaztam, vagy a bűnözők, vagy a nagy pénzemberek, oligarchák. És szerintem ez a fő ígérete volt Tadics elnöknek, hogy itt előrelépjen. Most már nem PowerPoint prezentációról van szó. Az amerikai DEA vezetője egy évvel ezelőtt megállapban volt, és azt mondta, hogy a mi szerveink, stratégiai partnerek, mert 5 tonna kokain sikerült Argentinába az együttműködésnek köszönhetően lefoglalni, és Uruguayban is. Most ennek megvannak a következményei, mert amikor a nagy fejeket lecsapják, akkor a csápokat is sikerül megsemmisíteni. Nyugat-Balkán, Nyugat-Európa, Németország, Franciaország területén, akkor ez igen pozitívá teszi az együttműködést a különböző szolgálatok között, a dolgok javulnak, ez fontos, mert akkor bizalom van a szolgálatokban, a rendőrségben, az igazságügyben, akkor a munkát ellátják, és akkor igazán elkezdődik a jelentős munka. Most fontos vagy komplikált az igazságügyi rendszer. Demokrácia vagyunk, a különböző jogkorok el választódnak. Én az el, a Ginzsit kormányban is benne voltam, az egyetlen politikus vagyok ami az ügyészhivatalat illeti, és a az igazságügyi szerveket, megkértük őket arra, hogy ők maguk tisztítsák meg magukat. Hogyha ez sikerül, a korrupciót sikerül megszüntetniük, akkor ez jobb lenne, ha ezt ők magák, maguk tennék, de sajnos ez nem történt meg. A dzsindist részben, dzsindist részben azért is gyilkolták meg, de azért ehhez több idő kellene egy sör mellett, vagy egy pohár bor mellett elmondani ezt a szomorú történetet. Azok, akik a, abban a csoportban voltak, amely meggyilkolta őt, azokat az ügyész végül szabadon engedte rövid időn belül. Tudom, hogy ha nem itt vagyunk a teremben, akkor az európaiak a Balkáról úgy beszélnek, hogy rögtön a korrupciót, a bűncselekményeket emlegetik. A lényeg az, hogy mi ezt nem szeretnénk, Mladicsot letartóztattuk, mi szeretnénk mindenről gondoskodni, vagyis eh, ezeket elvégezni. Mindig ezzel a fejezettel volt minden országnak gondja a csatlakozási tárgyalásoknál, és eh, végül is az volt, hogy eh, azt mondták, megtisztítjuk az országot, és korán bevezetjük a reformokat. Egyetértek, a befektetők nagy problémája az, hogy ez jónak tűnik, de ha a dolgok rosszul mennek, akkor valóban tisztességes lesz az igazságügyi rendszer, és nem pedig részlehajlóan a helyi fickó mellett foglalnak állást. Egyébként az AFET-tel is találkozom, és majd küldök egy feliratot, egy jelentést ennek a bizottságnak arról, hogy hogy tartunk, még nem sikerült kikerülni a szalagútból. A kinevezések előtt megvizsgáltuk, átvilágítottuk a bírákat, ügyészeket, a Velencei Bizottság is közreműködött, most már nem statisztikusaink vannak, hogyha valaki kikerül az intézményből, vagy ha ott marad, a lényeg az, hogy minél kevesebb hibát kövessen el. Van egy igazságügyi főtanács, ott szakmabeliek vannak, és ugyanez jellemzi az ügyészi hivatalt. Az EU-val Egyébként statisztikáim, statisztikai adataim nincsenek, de a párbeszéd felét körülbelül az igazságügyi rendszerre fordítottuk. 35 éves igazságügyi miniszterünk, egy hölgy, aki közben két gyermeket szült, és továbbra is a maffia ellen harcolt. Egyébként szörnyű az élete, mert 5-6 bodyguard kíséri, Őt nevezték ki koordinátornak a korrupciós ellenes harc jegyében. Van egy új ügynökségünk etérem Ez most még vita tárgyát képezi, hogy rendőri, titkos rendőri vagy ügyészi jogköt kapnak. De tudom, hogy a korrupció csökkenőben van Szerbiában öt egyetemi tanárt Kragujevecben letartóztatunk, mert kenőpénzt kértek, és a diákok fölvették ezt Magnóra az onkológiai intézet vezetőjét néhány kollégájával letartóztatták. Nagy egyébként a nagy gyógyszergyárak örömmel adtak kenőpénzt. A lényeg az, hogy az említett személyek közül valaki. Például eladott egy telket, aztán olcsó áron, és ezt gyorsan átminősítették építési teleké, pedig előtte gazdasági terület volt. A lényeg az, hogy vannak ilyen esetek, de itt jelentős előrelépést tettünk a kisebb-nagyobb korrupció tetején. Még évekig tudok erről beszélni, mert ez nem fog olyan gyorsan megszűnni. Most inkább a prevenciót követjük. A kormány és a korrupció ellenes ügynökség, Transparency International segítségével megnézzük a különböző kormány határozatokat, és hogyha túl nagy a saját belátásra bizott ügy, akkor töröljük ezeket a az ügyeket. A lényeg az, hogy Szerbiában a kereskedelmi bíróságok összes döntését online rendelkezésre bocsátjuk. Itt most megállok, de önök vetették fel ezt a két kérdést, és tudjuk, hogy az együttműködés, amikor a korrupció ellenes harcról van szó, tehát az iktével való együttműködés döntő kérdés. Ami a szubvenciókat illeti, Szerbia olyan ország, Bokros úr tudja, mert tanácsadónk volt e téren. A mi országunk úgy döntött, hogy nem ad szubvenciót a bankrendszernek. Besz, lezártuk a banki eszközök 80%-át 2008-ban, mert tudtuk, hogy a bankok újra nincs értelme. És aztán nagyon gyorsan jó bankszektor jött létre, 90%-a az eszközöknek euró alapú, és még jobb a helyzet, mint az anyaországokban, mert olyan a szabályzás. Nem is kellett euró, hogy újra tökésítsük őket a válság miatt. Tíz éve az a filozófiánk, hogy új irányt vettünk, lehet, hogy lehet minket kritizálni, azért, mert megpróbáljuk vonzani a befektetőket, de nem csak mi tegyszük ezt. Például rá akarjuk venni a Fiatot, hogy egy autógyárat építsen nálunk. Ez azután modell az amerikai, egy modell az amerikai Chrysler üzem esetében. 300 millió eurót fektettünk ebbe be, ez így működik, nagy a nemzetközi verseny az ilyen projektek terén, és szubvenciókat adunk az embereknek, a cégeknek azért, hogy telepelyeket nyissanak Szerbiában. Azok, akik Szerbiába jönnek, igen, meglepődnek azon, hogy a civil társadalom kerében, az NGO terében, körében milyen jó minőségű, jól képzett emberek működnek közre, akiknek integritásuk van. Úgy döntöttek, hogy a, még a Milosevic orsz érában, hogy nem működnek együtt a rezsimmel, és nagyon sokan közülük civil szervezeti vezetőké váltak nagyon komplikáltnak tartják a finanszírozás lehetőséget ngo számára az EU részéről. 4 millió eurót kap az NGO ágazat az EPA-tól, és múlt novemberben az NGO irodát a miniszterelnökhöz csatoltuk, és a jelölt egy hölgy. Az cél az, hogy az NGO ágazat hozzáférjen az EU alapokhoz. Van egy európai integrációs irodánk, és megállapodás kötött szinte az összes nagyobb NGO-val az országban, tehát az NGO-knak komparatív előnyük van. Ez a közalkalmazottak esetében nem így van. A lényeg az, hogy most nincs idő, hosszú listát adnék arról, hogy milyen reformokat kezdeményeztek az NGO szervezetek. Linearizálás, itt szeretnék két-három kérdést kombinálni. Mi sem tudjuk, hogy mikor csatlakozunk, és a játékszabály része, hogy senki nem mond semmit. Itt nem arról van szó, hogy az MFF 2014-2020-at vizsgáljuk, és hogy mondjuk azt mondják, hogy Szerbia 2018, Montenegro 2017, egyebek. Nem. Az elképzelés az kifinomultabb. Itt arról van szó, hogy ne várjunk a csatlakozásra, hogy a szabályok megváltozzanak, mert az egyik napról a másikra történik, és utána nem biztos, hogy olyan könnyű lesz, de ez olyan, mint a serdülő, aki növekszik, 13, 15, 18 éves, de még 20 éves korában is szüksége van a támogatásra. De arról van szó, hogy ne válasszuk el olyan erőteljesen a softot és a hardot. A legsikeresebb programok nem azok, amikor több tucat millió eurót befektetünk a kapacitás építésébe, ezek nem működnek. Hogyha mérhető hatás nem járul hozzájuk, az állampolgárok életére gyakorolt hatásról beszélünk, hogyha az első fokon meghozott ítéleteket szám megváltoztatják, azután az, hogy online jelennek meg az ítéletek, meg lehet nézni a hátteret, a minőségi értékelést, minőségértékelést azok részéről, akik az igazságügyi rendszert igénybe veszik, tehát itt fejlődés van. Tehát sok éven keresztül soft és hard programokra van szükség együttesen, majd pedig adtam egy példát az igazságügyi rendszerből. Az emberek nem csak azt akarják, hogy társfinanszírozás legyen az utak esetében, hogyha közben a közlekedési rendszer erőteljesen szennyez. Másrészt az ösztönzők, az energia, a soft rész megváltoztatására sokkal kevesebb, hogyha a hard rész is előre halad. Progresszivitás. Az a javaslat, hogy azt mondjuk, mivel az előző bővítés miatt itt van a fáradtság, a kifáradás, vagy fásultság, ami a bővítést illeti, ennek tudatában vagyunk, kedves képviselők, elnök úr, de számunkra fontos az, hogy a lineáris emelkedést elérjük, de nem mechanikusan. Ne úgy történjen, hogy évente 20% vagy 30% nem, ezt az előrehaladáshoz kell kötni, a megnyitott fejezetekhez, a bizottság értékeléséhez, amikor azt mondják, hogy igen, így ez dinamikusabb lesz, és így köztes küszöböket kell bevenni azért, hogy a folyamat élinkebb legyen. Ez jobb, mint hogyha nyitott lenne vég nélküli, mert akkor nem tudjunk megoldani a pénzügyi problémákat, egyebek. Készen állunk arra, hogy többet beszéljünk arról, hogy még specifikusabb dolgokat társítsunk mindehez. Ami a lelkesítést illeti a bosnyák barátaink eljöttek egy találkozóra, még nincs kormányuk, mi aláírtuk a támogatójevelet, de emiatt, hogy nincs kormányuk, még nem, nincsen senki, aki ezt aláír, ezt a megállapodást. Washingtonban a Világbank IMF ülések mellett találkoztam az új koszovói kollégával, aki pénzügyekkel, gazdasággal foglalkozik. Megbeszélést folytattunk, van egy dokumentum, tehát nyitott támogatásra más kedvezményezettek számára is ennek örülünk. Ha a probléma az, hogy mi nem ismerjük el Koszovót, és egyébként az EU öt tagja sem ismeri el. Nem tudunk aláírni semmilyen dokumentumot egy olyan félel, amelyet nem ismerünk el. Szeptemberben az EU összes tagja együtt Szerbia az ENSZ-ben határozatot határozatjavaslatot adott be a párbeszédre. Az EU és Cooper úr védnöksége alatt, Aston asszony tímjéből, szintén bekapcsolódott ebben. Két dolgot szeretnénk ebben az évben rendezni, a váme pecsételés kérdését és Koszovó képviseletét regionális szinten, mert ez mindenkinek probléma, nekik is, nekünk is. Szerbia meg akarja ezt a problémát oldani, nem akar konfliktust, tudja, hogy nem tud belépni az EU-ba mielőtt meg nem oldja ezt a problémát, mert ott van a határok, a szuverenitás problémája. Ugyanakkor ugyanez igaz Pristinára, vonatkozható, és szerintem ez az EU csatlakozás, ez igen erőteljes ösztönző arra, hogy Szerbia, Albánia, Koszovó között valóban béke legyen, megbékélés, még itt a Milosevici árnyak megvannak. Szanini úrral fogunk találkozni az új főigazgatóságról és az IPA vezetőjével is, a bizottság már az ágrábi májusi ülésen egy position papert készített, nagyobb rugalmasságról tesz ez tanúbizonyságot, de a lényeg, hogy itt még csak félénk lépésekről van szó, hogyha a parlament megengedi a bizottságnak, hogy kevésbé legyen félénk, akkor jobban előre mennének a dolgok. A kérdésfeltevő már távozott, de szeretne ugye az EU észak-dél-kelet-nyugati gázvezetéket, de még mindenütt az orosz gáz van, Nabucco, South Stream, déli áramlat, stb. Öttinger biztos kérte a mi energia miniszterünket és a bulgár minisztert arra, hogy ki építsék ki Nis és Szofia között a vezetéket mert lenne akkor egy másik útvonal a földgáz utánpotlásra. A tagságnak köszönhetően 65 millió, eur, millió eurót kapott Bulgária, és megépítettek egy gázvezetéket, de ez hatszor rövidebb, mint amelyet Szerbiának kell majd megépítenie. Két milliós euró támogatást szeretnénk a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére. Nem azt akarom, hogy ezt az EU fizesse csak, de már tíz éve sikerült eh, változtatnunk, egészséges bankrendszer, nagyon kevés állami adósság a mi esetünkben, Úgyhogy azt Európa nem várhatja, hogy az összes projektet mi finanszírozzuk, hiszen az EU-nak itt nagyobb az érdeke, mint nekünk. Ezt egyedül nem tudjuk megtenni, és nincsen fiskális szempontból, nem vagyunk olyan izmosak, hogy mindent egyedül megtegyünk. Az van itt mód arra, hogy mindenki nyertes legyen, a nettó fizetők esetében, mert a tendereket az EU cégek fogják megnyerni, hiszen ez nagy biznisz lesz, az infrastruktúra kiépítés az európai cégek, kis és nagy cégek számára. Most a kínai befektetőkről nem beszélek. Ami a gazdaságot illeti. Ami az eurózónában történik, tudjuk azt, hogy mi nem fogunk csatlakozni az eurózónához az elkövetkezendő 20 évben. mert hát a mi pénznemünk a dinár. És ha ez így van, akkor biztosítanunk kell azt, hogy egy dinárhoz igazított gazdaságunk van, és nem egy euróhoz igazított gazdaságunk, hiszen ez egy uh, hiba lehet. Nagyon fontos fenntarthatóvá tenni ezt a rendszert pénzzel nem lehet játszani, hanem hagyni, hogy menjen a saját árfolyamán. Elmentünk Washingtonba, és kaptunk egy három éves külső megállapodás az IMF nélkül, Brüsszel nélkül, és ezt arra használtuk fel, hogy igazodjunk. Azt gondolom, hogy jól teljesítettünk, de ennek következtében növekedett a munkanélküliség. 13,6%-ról 19,6%-ra növekedett és 6,2 eh, millióról 9,2-re növekedett, illetve százalékra növekedett a szegények aránya. Vannak regionális különbségek, eh, délen vannak a legszegényebb részek, és nyugaton. Nagyon sok kisebbség él itt, albánok, bosnyákok. Éppen ezért ez a téma fontos számunkra. Már csak néhány percünk van. Az euroszkeptikusoknak a következőt szeretném mondani. Németország miért fizesse ugye mindezt? Nem gondoljuk azt, hogy Németországnak kéne a csatlakozásunkat fizetni. Tehát nem nagy összegekről beszélünk itt először is, a második. Teljesen tisztában vagyunk azzal, hogy nem olyan most a hangulat, hogy Európát kérhetjük folyton segítségért. Amit mi most javaslunk, az az, hogy az egyértelmű win-win helyzetet teremtő projekteket jobban támogatni kéne. December 2009-ben, decemberben Szerbia és később más nyugati, vagy nyugat-balkáni országok vízumentességet kaptak. 3,3 millió szerb rendelkezik biometrikus adatokat tartalmazó ütlevéllel, a Mulbauer cég nyit meg egy gyárat Szerbiában, és innét próbálja el, ellátni majd Ázsiát és Afrikát. A 6 millió polgárból 17 ezer emberrel volt probléma, akik menedékjogot kértek. És ez már elég volt ahhoz, hogy megváltoztassák a Schengeni szabályozást, és ez feszültségeket eredményezett köztünk Németország, Svédország, Luxemburg és Belgium között, és ez elég volt ahhoz, hogy a roma integrációról elkezdjünk beszélni. Én vagyok a Róma bevonó tanács elnöke Szerbiában, tényleges politikát folytatunk. Nem szeretnék technokrata szózatokban beszélni. van 21 roma családból voltak közülük, akiket kirúgtak Koszovóból, úgymond. Több mint 2000 ember, nagyon sok közülük roma, és felháborító körülmények között éltek ők. Az IPának köszönhetően 390 ezer euróval 21 házat tudtunk építeni, lakást, egyszintes lakásokat. Négyszer látogattam el oda, és vissza fogok még erre térni. Minden gyereküknek iskolába kell járni ahhoz, hogy bemaradhassanak ezekben a lakásokban, és minden gyerek iskolába jár. Asszisztensek is dolgoznak ott, hiszen homán erőforrással nem rendelkeznek. Volt egy kislány, nyolc éves kislány, és nagyon örült, ugrándozott, azt mondta, hogy ő azért boldog, mert tanulhat. Megkérdeztem, hogy korábban nem tanulhattál? És azt mondta, hogy nem volt áram, Jerry csúr nálunk régebben, tehát télen ugye nincs napsüt, napsütés, nincs áram, nem tudnak tanulni a gyerekek. Iskolába járnak a gyerekek, és ez oktatási aspektus a legfontosabb módja a stabilizációnak a kulcsa. Európát nem arra kérjük meg, hogy helyettünk végezze a feladatokat, hanem a közös érdekű projekteket támogassa, hiszen szociális szempontból, infrastruktúra és energiaügyi, környezetvédelmi tudás szempontjából ezeknek pozitív hatása lehet. Ha megnézzük a számokat, akkor nem gondolom, hogy meg tud engem győzni bárki arról, hogy csak az átszervezéssel óriási nagy különbséget jelent majd. Boszniában és Koszovóban senki nem számítja a megtakarításokat, és mindenki elfelejti a költségeket, a menedéki jogot kérő költségeit. Konklúzióként pedig hadd mondjam meg, hogy van regionális gazdasági integráció, a CEFTA az elmúlt években ez bizonyított, ez egy olyan kereskedelmi megállapodás, amely igazából ö, jobban ellenállt, mint bármelyik regionális kereskedelmi ö, együttműködés és most már rendszeres találkozókat tartanak a horvát, szerb és szlovén miniszterelnökök. Gondoljanak bele, három ilyen találkozó is volt, már nem politikáról, hanem projektekről beszélünk a tízes szállítási korridor szövetséget kötöttünk, mert rájöttünk, hogy milyen fontos ez az infrastruktúrális fejlesztés az elkövetkező éveket tekintve és már elkezdtük, pedig tíz éve még teljes tabu volt, hogy talán jobb lenne kis, veszteséges légitársaságok helyett úgy, mint az SAS, vagy annak idején a JAT, egy közös légitársaságot létrehozni. Nagyon köszönöm az időt, amit nekünk szántak. Nagyon hálásak vagyunk ezért, és minden kiegészítő információt szívesen megadunk. Nem kérjük, hogy óriási támogatást nyújtsanak, de tíz év tapasztalatával nézzék meg, hogy hogyan működik ez a mechanizmus, és hogy mennyire közösek az EU és a Nyugat-Balkán érdekei. Hogyha ezt megteszik, az már elég nekünk, helyi politikusoknak, hiszen mi kezeljük a lakosság várakozásait, ők is átélték a válságot. Nagyon fontos, hogy Európa élet, jelen legyen a régióban, és látható legyen, Fontos lenne tehát mindennek a megfontolása. Köszönöm a figyelmüket. Elnök, köszönöm szépen miniszterelnök helyettes úr, hogy kérdéseinkre válaszolt, és azok, akik 20 évvel ezelőtt közülünk látták szívvel, követték, hogy Jugoszlávia hogyan borul vérbe, és most láttuk, ugye, hogy Szlovénia csatlakozott, Horvátország is ezen az úton van, illetve, hogy Szerbia jó kezekben van, és látjuk, hogy milyen világos eszmével, elmével, és ugyanakkor milyen lelkesedéssel irányítják ezt az országot. Megértettük a mondani valóját, a következő pénzügyi időszak tervezésekor gondolni fogunk erre, illetve ön most a külügyi szakbizottságban fog tárgyalásokat folytatni, és igyekszünk az eszközt, a rendszert a lehető legjobbra alakítani. Köszönöm szépen, ezzel berekeztem az ülést.